Az elnök. Wznawiam posiedzenie. Witam państwa bardzo serdecznie. Köszönöm szépen. Folytatjuk az ülést. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, a márciusi Strasburgi időszak utolsó ülésén és az eddigi jegyzőkönyveket körbeadtuk, nem tudom, van-e valakinek megjegyzés ezzel kapcsolatban. Nem látok ilyet. Akkor úgy vesszük, hogy ezeket elfogadtuk. Az első napi rendi pont egy szóbeli kérdés a bizottság.